megnyitom. Az első napirendi pontunkkal kezdjük a vitát. Európai Üzleti Központok Ázsiában. Ez egy szobeli választ igénylő kérdés, és a kérdés benyújtójáé Moreira úri a szó 5 percben. Kleges. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ezt a szóbeli kérdést elfogadtuk a szakbizottságunkban, én vagyok a szakbizottság elnöke is, és én vagyok a felterjesztője is ennek a szóbeli kérdésnek. Kaspari úr, Raneldi úr, Stördi úr is támogatták ezt a szóbeli kérdést. A kérdés ismert önök számára, tehát nem fogom megismételni ezt a kérdést, de szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Mégpedig az úgynevezett EU információs pontokról van szó, amit Ázsiában az Európai Unió létrehozott. A, ennek lényeg az, hogy a befektetéseket támogassák, hiszen ez az Európai Uniónak a prioritása, ez üdvözlendő, de ezek az információs pontok fontos lehetnek azon országok számára is, amelyek eszközei korlátozottak. Ahogy elmondtam, az Európai Unió létrehozta a harmadik országokban ezeket az információs pontokat, és ezáltal egy többletértéket szeretnének létrehozni a tagállamok um, intézkedései támogatására specifikus szolgáltatásokat kívánnak kínálni, főként az EU kkv számára. Számos ilyen információs pont van, amely létrejött Ázsiában, a különböző országokban, 2008-ban Indiában, 2010-ben Tajföldön és Kínában, és az Európai Unió kötelezte magát arra, hogy Maláziában és a Fülöp-szigeteken is hasonló pontokat hoz létre. Ez mindenképpen üdvözlendő. Teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést, viszont koherensnek kell lenni. Struktúrált megközelítésre van szükség az Európai Bizottság részéről ezen központok tekintetében, és most szeretnék idézni egy állásrólásból, amit hat évvel ezelőtt az Európai Parlament elfogadott, és abban az állt, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a kereskedelmi kamerákkal és kereskedelmi intézményekkel, szervezetekkel a harmadik országokban, mégpedig úgy, hogy információcserét kell folytatni a nagykövetségek, illetve minden olyan testület között, amely a külkereskedelemmel foglalkozott, foglalkozik az idézet vége. Tehát egyfajta koordinációs fórumról van szó, amelyhez hozzáférnek a KKV-k is, annak érdekében, hogy ügyeiket jobban lehessen koordinálni. 2012 óta pénzügyileg is támogatjuk ezt a tevékenységet, És miről is van itt konkrétan szó? Az Európai Uniónak nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a külkereskedelmet támogassa, és már néhány év eltelt azóta, hogy létrejöttek ezek az információs központok, további információs központokat nyitnak meg, és érdekes lenne az, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek jelenteni tudna ezek működéséről. Ezek a struktúrák hatékonyak-e, és ezek az információs pontok megfelelnek-e az önök várakozásainak? Minden kielégítően zajlott-e ez idáig? Mit lehet még tenni annak érdekében, hogy ezt az eljárási módot javítani lehessen? És mit javasol a bizottság ahhoz, hogy ezen információs központok igazgatását, szolgáltatásait javítani lehessen, és hogy ezek az információs központok valóban láthatóvá váljanak, és a KKV-k, akiknek kevés eszközök van, azok is hozzáférnek ehhez, és informálva legyenek az ilyenfajta EU-s információ központokról. Ez nagyon lényeges az Európai Unió számára. Köszönöm szépen, Moreira úr. Most a biztos úrnak adok szót, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Tulajdonképpen öt pontból, öt részből áll ez a kérdés, és ezek közül az egyik a jó gyakorlatokra vonatkozik azokról a bilaterálisan működő kereskedelmi kamarákról, amelyek már különböző üzleti központokként működnek Ázsiában, illetve arra is rákérdez a kérdésnek ez a, lé, ez a része, hogy milyen támogatást kapnak ezek a kétoldalú bilaterális módon működő kereskedelmi kamerák. kamarák. Ezen kívül a kérdés arra is vonatkozik, hogy a partnerországok véleményét hogyan kértük ki, illetve hogy egy új Európai Üzleti Központ felállításánál mennyire vesszük figyelembe a már létező kereskedelmi központok vagy üzleti központok működését, tapasztalatait. Jelenleg a célkitűzés az, hogy tulajdonképpen páneurópai jellegű üzleti központokat hozzunk létre, valamint, hogy racionalizálni tudjuk a már létező üzleti központokat. Tehát, hogy megfelelő szinergiákat találjunk például a helpdeskekkel, az Enterprise Europe Networkkel, és minden más olyan szervezettel, hálózattal, amely európai befektetőket segít az ázsiai piacra való belépésben. Tehát azok a támogató intézkedések, amelyek Ázsiában már léteznek, fontos, hogy kiegészítsék egymást. Az ICI Plus segítségével az a 76,5 millió euró, ami a kettes prioritásba tartozik, vagyis a gazdasági partnerségek támogatására is felhasználható. Most jelenleg 8 ilyen projekt finanszírozására szolgál. Az európai üzleti központok megpróbálnak segítséget nyújtani ebből a rendelkezésre álló összegből az Ázsiában működő európai cégeknek, és most elindul a 2014-2020-as időszakban egy új partnerségi megállapodás, tehát egy teljesen új segítségnyújtási eszköz, aminek szintén bele kell illeszkednie a már létező intézkedések rendszerébe. Ez az új intézkedés, ez az új kezdeményezés egyébként kifejezetten a KKV-ket célozza meg, hiszen igenis vannak olyan kis és középvállalkozások, amelyek távoli országokban próbálnak szerencsét. Ennek a szóbeli választ igénylő kérdésnek volt egy része, amely kifejezetten a KKV-kre vonatkozott. Arra is vonatkozott egy kérdés, hogy figyelembe vesszük-e a hozzáadott értéket, természetesen figyelembe vesszük, és a magas hozzáadott értéket képviselő üzleteket prioritásban részesítjük, különösen fontos ez a KKV-k esetében. Aztán a kérdés negyedik része arra vonatkozik, hogy a bizottság figyelembe vette-e a parlament ajánlásait. Hát természetesen figyelembe vettük, és létre is hoztunk egy koordinációs platformot, amelynek segítségével hatékonyabban lehet majd a 2014-es év első felében megvalósítani a különböző célkitűzéseket. A válaszom elején beszéltem már a koordinációról, beszéltem a monitoringról, tehát az ellenőrzésről, és arról, hogy a parlament természetesen meggyőződhet arról, hogy a bizottság figyelembe vette a parlament ajánlásait. Aztán a következő kérdés arra vonatkozott, hogy amikor a rendelet majd hatáját veszti, egyébként már útközben hatáját vesztette 2013 végén, akkor mi történik, és a KKV-k akkor milyen támogatást kapnak. Én úgy vélem, hogy a COSMA program és egyéb kezdeményezések maximálisan kielégítik a KKV-k igényeit. Köszönöm szépen. Most a frakciós hozzászólások következnek. Kaspari úr, három percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, a frakcióm minden, mindig készen áll akkor, amikor a kkv segítsünk piacra lépni. Természetesen ehhez az Európai Bizottság megfelelő intézkedéseit is támogatni kell. Szeretném kiemelni a piaci szakértői csoportokat, amelyeket a piaci főigazgatóság hívott életre. Főként a országokban, mint Kindia, Thailand, Tájföld és Kína, ezekben az országokban attól tettük függővé ezen központok támogatását, hogy meglegyenek a megfelelő feltételek. Például a célországoknak nagyon fontos piacának kell lennie az Európai Uniónak, és a meglévő uniós intézményeket, illetve tagállami intézményeket ki kell használni, és szeretnénk elkerülni a kettős munkát. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy a három meglévő központ eléggé sikertelen volt. Nézzük Indiát. A legutóbbi indiai üzleti központ jelentése, amelyet a vita előtt megköltek nekünk, 17 piaci piacra lépősi intézkedést azonosítottak. Hogyha ezt jól értem, akkor 6 hónap alatt 17-en kértek a piacra való lépést, hogyha 20 millió eurót osztanak el 10 évre, vagyis 2 milliót évenként, akkor 50 ezer euró jut egy, egy kérvényre. Örülnék, hogyha ezt megvizsgálná, ezt a kérdést. Kínában száz kérés van havonta, a tájföldi központban nem igazán tudott kilépni a gyerekcipőből. Az európai eszközök 2 millió euró értékben 2014 és 2020 között, ezért ezek elpocséklásra kerülnek. Nem vették figyelembe a már meglévő központok tapasztalatait a tagállamokban, nem, nem orvosolták a rossz döntéseket, és a három meglévő központ egyik sem teljesítette a kötelezettségét, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken is szeretnének eh, ilyen központokat létrehozni. Ráadásul erről nem konzultáltak az Európai Parlamenttel, ez nem elfogadható. Biztos úr, kérem, biztosítsa azt, hogy eh, közösen gondolkodhassunk el azon, hogyan lehetne működőképes üzleti központokat létrehozni, még mielőtt azokat kiterjesztenénk. Köszönöm szépen, most Kutas úrnak adok szót két percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az ázsiai üzleti központok létrehozása a tágabb értelembe vett európai stratégia része volt azért, hogy a kisvállalkozásokat támogassák. 30%-a az európai KKV-knak az EU-n kívül folytat tevékenységet. Szerintem az EU-nak bátorítania kell azokat a KKV-ket, amelyek ki akarják terjeszteni tevékenységüket Ázsiába, és ott az európai versenyképességet kívánják fellendíteni. Ez igen jelentős emberi erőforrást jelent az ázsiai piac. Ugyanakkor figyelembe kell venni az adminisztratív kihívásokat az európai vállalkozások számára, a világ ezen térségén. A teljesítmény milyen alatta maradt a céloknak, ezt meg kell vár, vizsgálni, viszont szerintem nem kellene a versenyt felgerjeszteni az európai kereskedelmi kamarákkal. Figyelembe kell venni az európai üzleti központok eredményeit, de ugyanakkor a gyenge pontjaikat is. Meggyőződésem, hogy az európai végrehajtó szervek részletes információt tudnak adni erről. Volt szó arról is, hogy zöld könyvet készítenek az Európa számára szóló gazdasági diplomáciáról, a már meglévő európai stratégiákkal egy, egyhangúan. Köszönöm. Most pedig Rinaldi úré a szó. Az összes politikai frakció megnyilatkozott ezzel kapcsolatosan, és szerintem egy kis rendet kellene teremteni e téren. Először is konzultálni kell a tagállamokkal, amelyeknek ki kellene használniuk a már meglévő struktúrákat. Viszont nem szabad defenzív álláspontot elfoglalni, vagy szabadkoznunk azért, mert ezek az ázsiai koherencia központok nem váltották be a reményt. Többször látogatást tettem ott az elmúlt években, megnéztem, hogyan működnek ott a dolgok, és el kell mondjam, hogy kicsit tanástalan vagyok, mert az indiai központ például 17 millió euróba, euróba kerül, Kínában 5, Tájföldön 2 millió euróban, minden egyes esetben más és más esetekkel állunk szemben. Soha nem ugyanaz a személy, a felelős, a jelenlévő tagállamok koordinálásáért. Vagy például Tájföldön, ott van Svájc és Norvégia is, másútt ez nem jellemző. Egy sor kezdeményezés van ugyanakkor folyamatban, Vietnámmal, Fülöp-szigetekkel, Pakisztánnal, ha jól emlékszem, Laosszal, de milyen tanulságokat tudunk levonni ebből a tapasztalatból? Ez kell, hogy legyen a kiinduló pont a következő lépésekhez. Egy sor kérdőjel van itt, hogyan lehet az erőforrásokat következetesebben elosztani például. Valóban tudjuk, hogy milyenek ezek a struktúrák, a mi vállalkozásaink, a KKV-ink ismerik ezeket, hiszen nekik lenne erre szükségük, sok az átfedés, de milyen előnyöket lehetne ebből szerezni. Egyébként Gaspari úr is erről beszélt. nem minden kielégítő, ami ezeket a struktúrákat illeti, és akkor lehet, hogy nagy csalódást okoz ez számunkra. Utika felé Zaradil úrnak nincsenek itt, akkor Paská úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, biztos úr, a tájföldi kínai, indiai központok különbözően néznek itt tematikus szempontból. Két aspektus azonban közös bennük. Először is mindegyiket az Európai Unió pénzeli, másrészt pedig minden ellenőrzés során gyenge pontokat találtak mindegyiknél. Figyelembe véve a gazdasági stagnációt, az Európai Unió nem engedheti magának meg azt, hogy nem hatékony struktúrákat tartson fent. Ezek olyan struktúrák, amelyek nem tudnak támogatást nyújtani a különböző európai vállalkozásoknak. Ezért jó lenne, hogyha az Európai Bizottság megvizsgálná ezen központok esetében az eszközök célszerű felhasználását, és erről tájékoztatná az Európai Parlamentet, ez jó lenne. Köszönöm. Stasni úr kap most szót. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! A politikai frakcióm és jó magam mindig is támogattuk azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyek célja az EU cégek versenyképességének előmozdítása az európai piacokon kívül. Az európai üzleti központok Ázsiában eszközös szolgálnak ahhoz, hogy az EU versenyképes maradjon az állandóan változó globális piacon. Éppen ezért a leghatékonyabban kell, hogy működjenek Sajnos a közelmúltban történt felmérések azt mutatják, hogy ezek a kezdeményezések nem felelnek meg az általunk követelt normáknak. Ezek az adatok kérdéseket vetnek fel. Aggódunk amiatt, hogy ezek a kezdeményezések valóban plusz értéket nyújtanak el az európai cégeknek, és az alokált forrásokat hatékonyan használják-e fel, átláthatóak-e ezek a kezdeményezések, és képesek-e arra, hogy saját jövedelemből részben tovább működjenek. A további üzleti központok felállítása hosszú távú terv, és ezeknek a kihívásokkal szembe kell szállniuk. India, Kína, Tájföld, ott már ezek a központok mérhető sikereket értek el, és szerintem képesek arra, hogy erősítsék a közös EU érdekeket. Viszont be kell számoltatnunk a bizottságot, és biztosítania kell a bizottságnak arra, hogy ezek a központok valóban segítsék az európai kezdeményezéseket. Megfelelő eszközöket, információkat kell a vállalkozásaink számára rendelkezésre bocsátani, azért, hogy ne csak az ázsiai piacokra tudjanak belépni, hanem ott valóban aktívak legyenek. Köszönöm. Köztinger asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A közös Európai Uniós kereskedelmi politika sarokköve a külügyi politikának, és ennek során az európai gazdaság versenyképessége és főként a KKV-k versenyképessége áll fókuszban. A KKV-k jelentik gazdaságunk gerincét, és ezért felbecsülhetetlen értékűek a növekedés, a know-how, a munkahelyteremtés szempontjából az Európai Unióban úgy vélem, hogy elmondhatjuk azt, hogy a frakcióm teljes mértékben e mögött áll. A KKV-k sikertörténetének egy része már anna, attól is függ, hogy országra tudnak-e lépni. Ehhez az kell, hogy a már meglévő helyeket hatékonyan alkalmazzuk. Nagyon fontos az, hogy a hibákat orvosoljuk. Daniel Kaspari ezeket a hibákat már említette. Hogy sikeresek legyünk a know-how és a finanszírozás mellett, érteni kell az adott harmadik ország piacát is. Tudnunk kell, hogy milyen feltételek vannak, milyen helyzetekkel lehet számolni, és hogyan lehet a piacon optimálisan magunkat pozícionálni. Ehhez kellenek ezek a információs központok, és sajnálatos az, hogy ezek nem működnek. Ezt őszintén szóval nem engedhetjük meg magunknak. Örülnék, hogyha megállapodnánk abban, hogy ezek a információs központok valóban értéket jelentenek az Európai Uniónak, viszont lehet, hogy a tagállamokon belüli szinergiákat jobban ki lehetne alkalmazni arra van szükség, hogy információs hálózatokat hozzunk létre olyan területeken, amelyek már így is jól be vannak hálózva, és el kell kerülni a kettős, a, ezen a hálózatok megkettőződését. Ugyanis ez plusz eszközöket jelentene, és pont az ellentetjét jelenteni, mint amit kívánnánk elérni. Mindenképpen támogatni kell a KKV-kat a harmadik országok piacain. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek. Egyetlen képviselő Megénis asszony kért szót, úgyhogy övé a szó. Madam President, thank you, Commissioner. Um, earlier this week Köszönöm szépen. Sokat beszéltünk a következő tanácsülésről, a növekedésről, a versenyképességről, és az ötleti központok is majd renden lesznek, és Daniel Kaspari kollégám jól elmondta, hogy hol vannak a problémák, számos olyan kérdés van, amelyet meg kell vizsgálni. A kérdésem biztos úr a következő, hogyha jó a koncepció, és szerintem ezzel kapcsolatban van konszenzus, akkor a problémák strukturális, igazgatási jellegűek, vagy mi az a probléma, amely ezen üzleti központokat nem teszi megfelelővé, és hogyan lehet ezt orvosolni. Mert úgy tűnik, hogy a KKV-k maguk sem mennek el ezen országokba, tehát mindenképpen lenne ezen üzleti központoknak egy hozzáadott értéke. Következő kérdésem az az, hogy ez hogyan kötődik ez az egyes tagállamok központjaihoz. Van itt egyfajta probléma, vagy lehetne több szinergia közöttük, mert szerintem Európa számára, hogyha növekedést szeretnénk, akkor több üzleti lehetőségre van szükség, pedig Európai Unión kívül is és belül is. Ines. Köszönöm szépen, Megginis asszony, és visszaadom a szót a biztosnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, röviden fogok válaszolni, elnök asszony végighallgattam Moreira képviselőt, Kaspari urat, és utána természetesen a többi képviselőt is, és egyértelművé vált számomra, hogy jobban kellene ellenőriznünk ezeknek az üzleti központoknak a működését, a hatékonyságát. Tehát a létjogosultságát tulajdonképpen senki sem kérdőjelezi meg ezeknek az európai üzleti központoknak, de azért némi költséghatékonysági elemzést el kellene végezni. Természetesen én magam is nagyon jól tudom, sőt ki tudja, hanem én, hogy mennyire kötöttek a korlátok az európai költségvetés szintjén. Természetesen én is tudom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy mire költjük az adófizetők pénzét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Lépjünk tovább, közös vita következik halászati témakörben. Kettő szóbeli választ igénylő kérdés következik. Először is Geleger úrnak adom meg a szót 5 percben, aki az első kérdés beterjesztője, de sajnos nincsen itt,